A vitát lezárom, holnap délen lesz a szavazás. A következő napi rendi pontunk Eszelja asszonynak a jelentése, ami a, az ERO átutalások és beszedések technikai követelményeiről szól. Az első hozzászólónk Portman Kúl asszony. You the floor. Uh, uh, Igen, elnök úr, valóban ez nem az, ami amire számított, de sajnos a sípolon való problémák miatt, ugye bombariadó van, illetve volt uh, Eszály asszony, sajnos nem tudott ideérni a vitára. Eszály asszony kért meg arra, hogy képviseljem. A nevében pedig a következőt mondanám. Eszály asszony nagyon elégedett a háromoldalú tárgyalások eredményével, és azzal a megállapodással, amire a tanácsal és a bizottsággal jutottunk. A tanács és a bizottság képviselőinek, Barnier biztosnak, az Ekon bizottság elnökének, az árnyék előadóknak és mindenkinek köszönetet szeretne mondani, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen kiváló eredményre jussunk, és természetesen az Ekon titkárságnak is, hiszen az ő, ők tették a munkát egyáltalán lehetővé. Az egységes európai fizetési tér nagyon fontos az európai belső piac szempontjából, és számos előnye van az európai polgárok számára. 2014. februárjától az elektronikus kifizetések és átutalások ugyanolyan egyszerűek lesznek, mint a készpénzfizetések az euró térségben. Állampolgárok, vállalatok egyaránt látják ennek előnyét, de a legnyilvánvalóbb az, hogy az egyik bankszámláról, egy bankszámláról Európa bármely pontjára bárki átutalhat. Mindenféle határon átnyúló debit és kredit átutalásokat úgy lehet elvégezni, mint hogyha teljesen szokásos belföldi átutalások lenne. Egyetlen egy számlára lesz szükség a teljes euró térségre, azzal, hogyha a nemzetközi IBAN számot alkalmazzuk. Ennek nagyon sok előnye van, remek előnye. Egyetlen egy bankszámlára van szüksége majd az embernek az EU térségre, és hogyha valaki külföldön dolgozik, akkor nem kell új számlát nyitni a, a másik országban, hanem bérét arra a bankszámlára küldheti, amelyet saját hazájában nyitott korábban. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy egyetlen egy debitkártyával is, hitelkártyával is műk- legyünk Európában hogyha egy másik euróországbeli nyaraláson vagyunk, akkor mindezeket az előnyöket élvezhetjük. A SEPA igen jó hír az EU, az EU és az euró jelenlegi helyzetében is, hiszen a fizetési ágazatokban sokkal egyszerűbb lesz minden tranzakció. Az Európai Bizottság hatástanulmánya alapján mintegy 123 milliárd eurót generálhat hat éven belül ez a rendszer, sőt még többet is, hiszen a SEPA megfelelő feltételeket biztosít az innováció számára, hiszen automatikusan összekapcsolja egy vállalat könyvelésével például a kifizetéseket. Finnországban, más országban, Hollandiában is ez a helyzet, ahol már korai szakaszban van a SEPA végrehajtása. A könnyű kifizetések az Easy Payment-tel interneten is lehet majd az EU teljes egészében fizetni. Igazán valódi lehetősége lesz a fogyasztóknak arra, hogy összehasonlítsák az európai árakat. A számítógépes vásárláson keresztül több száz eurót lehet majd megtakarítani. Éppen ezért a SEPA nagyon sok szempontból alapvetően fontos a jól működő belső piac számára. A szepára való átállás eddig túl lassú volt. Éppen ezért ez a jogszabály egyértelmű határidőt is előír. Az Európai Parlament parlamentnek sikerült új egyazon határidőt a SEPA közvetlen eh, hitel és közvetlen terheléses, tehát kredit és debit tranzakciókra eh, bevezetni. Azokkal a tagállamok, ahol nem euró a fizetőeszköz még jelenleg, ott 2016. október 13-a a határidő. Így sokkal könnyebben lehet majd információs kampányokat a fogyasztóknak a változáshoz való alkalmazkodás érdekében lefolytatni. Sikerült az európai fogyasztóvédelmet is megfelelően érvényesíteni a fogyasztók most korlátozhatják bizonyos összegben a hitelfelhalmozásokat, és így a, a fizetők pozitív és negatív listáit el lehet majd kerülni. A bankoknak nagy külön kódokat adnak a belföldi kifizetésekre a határidőt követően és két év múltán ahhoz, hogy megfelelőbb legyen az új rendszerhez való alkalmazkodás, ahhoz különböző mentességet lehet egy két éves időszakra adni a záróhatáridőt követően. Például lesznek olyan tagállamok, amelyek megengedik például a vállalatok számára azt, hogy a, kifizet, a fizetési szolgáltatásokra két éven keresztül az XML normákat használhassák továbbra is, avagy lehetővé teszik a fogyasztók számára a régi bankszámlaszámok alkalmazását plusz két évig az új számok helyett. Nos, elnök úr, ez év végén fogják a a fizetési kifizetésekre vonatkozó irányelvet kiadni, éppen ezért nagyon fontos, hogy a rendszert megfelelő időben véglegesítsük és biztosítsuk a megfelelő működését. Eszelje asszony nevében hangsúlyoznám én magam is, hogy a, nagyon örülünk mind az állampolgárok, mind a vállalatok nevében. A SZEPA terület, a SZEPA szempontjából lehetővé válik az, hogy megfelelő közvetlen terheléseket eh, és kifizetéseket a normál belföldi fizetésekhez hasonlóan kezdeményezhessék. Valóban egységes európai fizetőeszköz lesz. Köszönöm szépen, Wortmann Kólasszony. Most pedig megadom a szót eh, Mise Barnier biztos úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönetet mondok az eh, econ bizottságnak, Bausz asszonynak, az elnöknek, Garin Botmankolnak kérem szépen, hogy Szeri Eszajának adja át köszönet nyilvánításomat, köszönöm szépen a munkáját, együttműködve az árnyék előadókkal, Sophie Intfeltel, Sven Digoldal. A SEPA nagyon fontos a gazdaság szempontjában. Az optimális fizetési rendszerek nélkül nincsen belső piac olyan, amely teljes mértékben kihasználja a potenciáját és a növekedést. A rendelet, amely a vita középpontjában áll, amely segíteni, felgyorsítani a szepát, az egységes fizetési térséget Euróban, a SEPA projekt euró kifizetések vonatkozik. Most nagyon is fragmentált ez a rendszer. Egy közös rendszer alakulnak ki az Európai Unió területén, és a belföldi kifizetési rendszer, fizetési rendszereket váltaná fel. Pénzügyi rendeletről van szó, amely azok szolgálatában áll, akik a valódi gazdaságban, a reálgazdaságban vannak. Nem a határokon átnyúló, ez a határokon átnyúló és a belföldi fizetéseket könnyíti meg, és a biztonságot is garantálja a cégek és állampolgárok számára. Előnye előny lenne ez, hiszen a versenyképességünket is növelni, csökkenteni a költségeket a kifizetéseknél, fizetéseknél, az átutalásoknál, beszedéseknél, konkrét dimenziót adna a belső piacnak. Üdvözlöm ebben a kompromisszumban az elért eredményeket, mármint ami a bizottság eredeti javaslatát illeti, van egy új bizonyíték arra, hogy valóban az önök munkája hogyan járul hozzá a bizottság eredeti javaslatának javításához. És örülünk annak, hogy nagyon sok bizottsági szöveget az önök segítségével tettünk jobbá az Ekon szakbizottság, Eszája asszony, tehát nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a mi eredeti javaslatunk minősége javasult, javult. Ez az új szöveg előnyben részesíti a fogyasztókat. Először az, hogy eltűnt a big Code, 2014-től nem lesz, egy információval kevesebbet kell adni a fogyasztónak, annak érdekében, hogy átutalást tudjon eszközölni, legyen belföldi vagy külföldi, vagy nemzetközi utalásról szó. Második az, hogy nem lesz határokon átnyúló átadalásoknak plusz költség. Ez onnantól kezd érvényes, amikor hatályba lép az érvényes rendelet. Sajnáltuk azt, hogy a fizetéseknél és a beszedéseknél eltűnt az egyik fontos elem, amely úgy gondoljuk az adatmigráció vonatkozik, amely a legelőre haladóbb tagállamokat jutalmazta volna, ezt a rendszert önök nem kívánták. A SEPA felé történő migrálásra van szó, tehát hogy hogy közeledünk. Az IBAN kód is egy nagyon fontos elem. A bizottság örül a végső kompromisszumnak, korszerűsített formában, tehát felfrissített adatokkal. 2012 végére még van mit tenni, aztán itt vannak a fogyasztói jogok, a kompenzálás, feltétlenül a kompenzálás a beszedéseknél. Nagyon fontos az nyilatkozat, elvinyilatkozat, van egy harmadik, amely a bizottsági delegált hatásköröket illeti, Három nyilatkozat, az az állásoklalás függelékében szerepel, és nagyon is jól mutatja a decemberi kompromisszum eredményeit. Ezzel a rendelettel a kifizetések piacát megfelelő jogi kerettel látjuk el, hozzájárunk egy valódi integrált kifizetési belső piachoz, és az állampolgárok cégek számára egy olyan piacot biztosítunk, ahol a fizetések, az kifizetések, az átadások, beszedések hatékonyan történnek, és ez azt gondolom, hogy a költségek csökkentésével a versenyképesség növelését jelenti. Ez egy konkrét eredmény az egységes piac számára, és az állampolgárok és a cégek számára. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, monsieur le Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig megadom a szót Evelyn Gebhardt asszonynak, az IMCO bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony! A belső piac és fogyasztóvédelmi szakbizottság is részletesen foglalkozott a SEPA kérdésével, hiszen itt fogyasztóvédelemről is szó van. Meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon elégedett vagyok a kompromisszummal. Még ha van is olyan kérdés, amelyet a szakbizottságban meghatározunk, Eh, meghatároztunk, úgy látjuk, hogy ezek bekerültek, és ez nagyon fontos a fogyasztók szempontjából is. Fontos, hogy a pénzpiacok kapcsán gondolnak ő rájuk is. Erre nem mindig eh, van példa. A fizetési forgalomnál a határ eddig még Európában érvényesült, és itt az ideje, hogy az európai mobilitás útjában ne álljon e területen sem semmilyen határ. Nagyon örülök annak, hogy ezen a területen az európai fizetési forgalomban a jövőben most várhatóan minden vállalat egy, egy tetszés szerinti bankon keresztül folytathatják és bonyolíthatják ügyleteiket. Ez pont, különösen a KKV-k számára fontos, de a lakosok számára is, akik nyaralnak, átutalni akarnak. Nagyon jó, hogy arról gondoskoztunk, hogy egységes határidőt szabjunk meg a bevezetésre, mind az átutalások, mind pedig egyéb terheléses bankszámla terheléses eljárások határideire. Úgy gondolom, hogyha különböző időpont lett volna, akkor az csak zavart okozott volna átláthatóság és jogbiztonság. Erre van szükség, és ezt is sikerült biztosítanunk. Harmadik dolog, amiről beszélni szeretnék, az az állampolgárok tájékoztatása. Ez is nagyon fontos. Nagyon sokan félnek az új SEPA számtól, az új IBÁN-tól, hiszen nagyon hosszúnak tűnik. De ha el tudjuk mondani, hogy mi az összetétele, akkor igazából nem is olyan bonyolult a megfelelő tájékoztatási kampány fontos, hogy a polgárok valóban tudják, miről van szó. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gebhardt asszony. Ezzel pedig Most pedig a frakció felszólására következik. Elsőként Mitchell képviselő helyett, aki nincs a teremben. Kérném Padár kollégát, szocialisták részéről, hogy ő szóljon fel. Lugupeetud kollégid, kõigepealt tänada proua... Köszönöm szépen, engedjék meg először, hogy köszönetet mondjak a jelentéstevőnek. Szari Eszája mesteri elszánt munkát végzett, és köszönöm szépen az összes ányik előadónak is. Ez a jelentés nagyszerű példája annak, hogy a közösségi módszer hogy vezet valódi eredményekhez. Olyan eredményekhez, amely ezt a nemes belső piaci gondolatot előre viszi. Az egységes euró fizetési térség éhezett már, vágyott az közös szabályokra. Az a káosz, ami olykor kialakul, amiből adódik, hogy a különböző tagállamok különböző szabályokat követnek, ez károsította a fogyasztókat és a belső piac szellemét is. De Tudjuk, hogy ezeket a különböző rendszereket kellett figyelembe venni, és kompromisszumot keresni. Természetesen minden változásnak van ára, időbe is tellenek, meg is kell szokni őket. Az szociáldemokrata frakció számára a kiinduló pont az az igény volt, hogy kellenek közös európai szabályok. De azt is kiemeltük, hogy meg kell védeni a fogyasztókat, hatékony helyi gyakorlatokat, éppen ezért nagyon fontos a közös végdátum a SZEPA esetén, de szeretnék más javaslatokat is kiemelni, amelyekben megállapodtunk. Először is az árak, potenciális ár problémák. Amikor nő a verseny, az ároknak csökkenniük kell. Azt kérjük a bizottságtól, hogy nagyon is legyen óvatos és éber a SZEPA hatályba lépését követően. Ami a SEPA igazgatását illeti, hát ez a bankok játsz, játékszere volt általában. De ugye most arról van szó, hogy mennyire fontos minden érintetet bevonni az irányítás és felügyeleti rendszerben. Harmadik. A BIC kód nem lesz kötelező a belföldi fizetéseknél 2014. február 1-től, és ami a nemzetközi kifizetéseket illeti, illeti február 1 2016-ban. A BBAN-től az IBAN rendszer felé történő átmenet zöggenőmentes lesz, a régi mandátumok hatályban maradnak. Azt hiszem, ezek a korábbi rendszerek megmentettek minket a káosztól. A hatodik egy átmeneti időszakot bevezettek a magas értékű belföldi fizetés, kifizetéseknél, utalásoknál. Már elhangzott az, hogy hála a szepának az ügyfelek 123 milliárd eurót takaríthatnak meg 6 évben. Hát akkor látjuk, hogy megéri az árát ez a közös fellépés, remélem többet látunk. Köszönöm szépen, Padan úr. egy Feldasszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, először és köszönöm különösen aznak a kollégának, aki a repülőtéren ragadt előadót helyettesítette. Nagyon fontos munkát végzett Wortmann hogy Nagyon fontos, hogy lássuk a SEPA előnyeit és várt előnyeit. Ehelyett azonban, ha megengedik, én inkább a folyamatról beszélnék. Ha megnézzük, hogy milyen előnyei vannak a szepának, miket várunk, akkor tulajdonképpen egyszerűen érthetetlen, hogy miért tart olyan sokáig, miért van olyan hosszú átmeneti időszak, miért van olyan sok mentesség. Itt vagyunk a gazdasági válság közepén, kollégák, egyetértünk abban, hogy teljesen ki kell tudnunk teljesíteni a belső piacot. Nem értem, hogy ilyen, egy ilyen apró dolog, mint a a hitel átutalás, illetve a, a pénzek lekérde, lekérése a SZEPÁN keresztül, ez egy apró dolog, miért nem lehet megcsinálni? Megértem, hogy az új rendszerhez hozzá kell szó, szokni, de hogyha megnézzük a görög társainkat, ha megnézzük az arab forradalom, változ, arab tavasz változásait, akkor tényleg arra gondoljuk, hogy a 12-ről 18 számra való átállás az olyan nagy gond lehet az Európai Unióban, ez a legfőbb aggodalmunk. Hát azért nem igazán így van. Európának változnia kell, ki kell teljesíteni a belső piacot, erősíteni kell a világban való gazdasági ö, pozíciónkat, és a kifizetések a belső piacnak az alapvető feltételei, legalábbis az elektronikus kereskedelemben. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a nagyvonalú határidőket tartsuk, és az új fizetési formát, ezt, az, ezt a folyamatot felgyorsítsuk. Köszönöm. Köszönöm. Most megadom a szót Giggold zöldek. Elnök asszony, kedves kollégák! Köszönöm először is, hiszen kiváló volt az együttműködés önnel is, Bárnyi úr, aki az egész jelentés hátterében ott áll. Természetesen azt is látjuk, hogy Európának a közös szüksége van a közös belső piacra és a közös fizetési rendszerre. Ha az európai normákat későn, de késelkedve akarjuk bevezetni, akkor látjuk, hogy hova jutunk. Ahogy Vinet felt. kolléganő mondta, sokkal gyorsabban eljuthattunk volna erre a pontra, és akkor valószínűleg sokkal többet tehettünk volna a fogyasztók érdekében is, és a KKV-k számára is. Nekik sem kellett volna olyan sokáig várni arra, hogy tartassák magukat a szükséges normákhoz. Felmerül a nagy kérdés, hogy mi van a, a visszaadási joggal. A, erre feltétlenül szükség van. Nagyon fontos, hogy a bizottság ezt a kérdést tovább is tárgyalja, de nagyon fontos az is, hogy a nemzeti szintre való feltétel nélküli visszaadás is visszaszolgáltatás is megtörténjen, hiszen itt több millió euróról van szó Németország esetében, és éppen ezért nagyon fontosnak tartom azt is, hogy hogy az elektronikus beszedési eljárás bevezetésével maga a parlament is több millió eurót takarít meg évente. A fizetése területén is demokratizálódunk, és Barnier úrnak köszönöm, hogy felkarolta a javaslatunkat azt, hogy az Európai Fizetési Tanács, amely a jövőben már nem egyedül fogja a szabványokat meghatározni, hanem másokkal együtt, és ez is a széles körű demokrácia jele. Köszönöm szépen. Most pedig Hundis képviselője, szó GUE részéről köszönöm Elnök asszony, kedves kollégák, biztos úr, a mai, ma esti vita egy kicsit olyan időn és téren kívülinek is tűnhetne. Talán mm, ez egy olyan benyomás, ami a tegnapi drámai döntések után merülhet fel a görög parlament döntéseiről beszélek, amely recesszió és drámaiság nem csak minket, görögöket érint, mi euró kifizetésekről beszélünk akkor, amikor a legmélyebb a válság. Amikor egyre több réteget sújtanak az austerity ö, megszorítások. akkor, amikor egyre nagyobb rétegeknek egy kanyi euró nincs a zsebében. Ez a rendszer azt célozná, hogy könnyítse, gyorsítsa a rendszert. De miután védeni kell a fogyasztókat is, az észrevétel a következők. Egyfelől, mivel ez a rendszer drága lesz. Ezt a költséget nem lehet a polgárokra hárítani a szokásos logika alapján, ahogy teszik ezt a bankok úgy általában az ügyfelei kezembe. Másfelől eh, pontos tájékoztatásra van szükség a polgárok irányában. Harmadsorban, mivel a rendszer az elektronikus pénzt is érinti, olyan intézkedésekre szükség van, amelyekkel ez a jelentés nem számol, hogy megvédjük az állampolgárokat a csalásoktól. Ugye a bankközi felszámolásokat betiltják, de ez valahol a, az egészre érvényes kell legyen. Két kollega szeretne kérdést feltenni kék kártyával. Hans-Peter Martin az első. Martin képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csodálkozom azon, amit mond a kollega. Görögország valóban annyira izolált, hogy nem tudja ezeket az átutalásokat. Nem az a probléma éppen, hogy túl sok a problém, hogy túl sok az olyan állampolgár, aki korábbi vendégmunkásként kiutalja a pénzeket. Mert hogyha arról beszél, hogy a bankok nem profitálnak, akkor nem látja, hogy pontosan az egységesítés az, amivel plusz, bank jelent, plusz profit jelentkezik, és a bankoknak a költségei is csökkenhetnek. Nos, az utolsó kérdésére tudok válaszolni. Valószínűleg nem, nem jól fejeztem ki magam. Biztos, hogy a bankok előnyösebb helyzetbe kerülnek. A többi dolgot pedig, amit ön említett, én nem vitatom. De ami bennem felmerül kérdés, hogy egyáltalán milyen időszakban élünk, hogy hogy vannak-e még jövedelmek bizonyos területeken, hát folyamatosan vágják őket. E, tehát az Európai Unió jelenlegi gazdasági helyzete azért nem csak Görögország szempontjából elég recessziós, és ez drasztikusan csökkenti a jövedelmeket. Ebből kiindulva tettem azokat az észrevételeket javító szándékkal. Gigold képviselő is kért szót. Uh, Kedves kollega, teljes mértékben egyetértek, és szolidáros vagyok görögországi szegényekkel, akik a válság költségét kell, hogy viseljék. Teljes mértékben együtt érzek velük, és úgy gondolom, hogy az, az integrációs folyamatban erre figyelni kell. De a SZEPÁ-val kapcsolatban elmondta, hogy mit kell változtatni. Nem láttam önt az árnyék előadók ülésén, pedig nagyon nyitott volt a folyamat. Nem láttam önt soha Úgyhogy nem igazából szeretem ezt, és azt szeretném kérdezni, hogy miért tesz föl most kérdéseket a jelentéssel kapcsolatban, amikor lehetősége volt, sőt, kötelessége lett volna, hogy megy, megvédje magát, ez tulajdonképpen kétfelé beszélés. Mondasz képviselő, talán nem megfelelő terminológiát használt a kollega, ami több okból kifolyólag nem tudtam részt venni azokon a megbeszéléseken, amikről ön beszélt. Másfelől az észrevételek, amelyeket teszek, nagyon konkrétek, és kérem a plenárist, hogy talán lehessen a jelentések kapcsolatban észrevételt tenni, ezt nem hiszem, hogy ön meggátolhat ebben, vagy korlátozhat ebben. Én nem volt semmi kettős beszéd, olyan észrevételeket tettem, amelyek igencsak pontosak voltak. Köszönöm. Terho képviselő kap szót az FD részéről. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Yhteinen... Elnök asszony, köszönöm szépen. A közös fizetési tér pozitív kezdeményezés, és a parlament is támogatja ezt. Nagyon fontos ez az állampolgárok és a vállalatok számára is. És nagyon gyakorlatias nagyon gyakorlatias megoldás, és hiszen egységes lesz a fizetés. Nagyon fontos az a beszedési határozati eljárás, amely az elektronikus eljárások keretében is sok mindent e- egyszerűbbé tesz. De vannak gyakorlati problémák. Vannak olyan országok, amelyek gyorsabbak és alaposabbak a többinél. Addig, amíg csak a rendszernek egy-egy részeit ültetik át és valósítják meg, addig a haszon nem lesz teljes. Tehát nem tudunk olyan mértékű megtakarításokat felhalmozni, mint ahogy reméltük. És igenis problémát jelent bizonyos országokban a rendszer működése. Nálunk például az állampolgároknak sokkal hosszabb bankszámlaszámot kell majd megjegyezniük, mint korábban. Ezt ha kívülről kell például megtanulni, akkor nagyon problémás. Ez némi áldozat az állampolgár szempontjából, ha bevezetése kerül a rendszer. A, ki, a külföldi kifizetéseknél ugye elmondhatjuk, hogy azok ugyanolyan egyszerűek, mint a, a belföldiek, de azért ezt pontosabban meg kell vizsgáljuk hiszen óriási erőfeszítés szükséges erre, és nem biztos, hogy arányban van az e, a hozadéka. Nagyon fontos tehát a rendszer végrehajtásánál ez. Az átmeneti időt közösen kell meghatározzuk. Kérem, hogy a lehetőleg rövidebben Martin képviselnek adom meg a szót. Két perc. Badarunk. Egy régi követelmény azoknál, akik túlságosan sok bürokráciát éreznek a rendszerben. Európát meg kell tudni tapasztalni, kézzel foghatóan. Úgy gondolom, hogy ezzel, amit közösen meghatározunk, egy kicsit az európai tavaszba lépünk, melegebb lesz. Szívesen megyünk ki, találkozunk másokkal. Svájcban például, Németországon, ha megnézzük, kellett fizetnem Lindauban, öt német márkát, bírságot kellett fizetnem. Túl későn válaszoltam, tíz márkát fizettem. 70 márkát fizettem a végén. Elnézést, hogy félbeszakítom Hans Peter Martin, de van egy kis probléma a francia tolmácsolással volt gond a francia tolmácsolással, ezért kellett félbeszakítanom. Még egyszer kérem, kezdje előről. Köszönöm szépen. Soha nem fordult elő 12 évben, de szívesen. Akik itt sokat bírálják joggal, hogy túl sok a központosítás, bürokrácia, most nagyon örülhetnek, hiszen ami itt van előttünk, abban látjuk, hogy foghatóvá válik Európa. Valóban egy európai tavasz felé haladunk. Melegebb lesz, kellemesebb lesz az idő. Olyan régióból érkezem, Németország és Svájc a két szomszédunk, két konkrét élményem van ebben az évezredben. Az egyik egy közlekedési bírság, öt német márka, 10 kilométer a határtól, mert sokáig tartott az átutalása, 10 márkába került, aztán a teljes költség pedig 70 márka volt, egy a hét arányban. 1 a 14 arányban ez a növekedés. Ezek az apróságok, amelyek felháborítják az emberek, mert azt mondják az emberek, hogy van vagyok és mégsem érzem. Most lehet érezni. Nem is kerül most már többen. Második tényező, nagyon sok kis KKV-nak vannak ügyletei külföldön. Osztrákok, Németországban, Csehköztárságban, vagy máshol is ténykednek. Az átutalási költségek azért jelentősek voltak. 0,25% magasabb összegeknél, akkor 1,8-ra le tudtuk vinni, néhány átutalásnál még nagyobbak ezek a díjak. Szükség volt arra, hogy több számlája legyen az embernek. Az egész könyvvitel, számvitel bonyolultá vált. A lehetőség arra, hogy a hatóságok ellenőrzéseket végezzenek, sokkal nehezebb volt, és nem volt elég hatékony. Jó, hogy megkapjuk azt, amit megkapunk, de persze helyes az, hogy ezt korábban kellett volna megvalósítani de hát egy kicsit oda jutottunk, ahova akartunk, méghozzá világosabban látjuk azt, hogy hogy folynak ezek az átfizeti, átutalások, kifizetések. Még egyszer elmondom, örülnék a több ilyen kezdeményezés lenne az európai tavasz irányában. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Most pedig a többi hozzászóló következik. Jean-Paul Gozes, tessék, kettő perce van. Kedves kollégám, biztos úr, biztos úr, tudja, hogy mennyire nagyra értékelem az ön tevékenységét, amit ön tesz. A mai téma, amiben mi foglalkozunk, nagyon fontos. Úgy volt, hogy az előző ciklusban én voltam ennek a témának a jelentéstevő, és tudom, hogy harmonizálni a kifizetéseket Európában, hát ez nagyon fontos dolog engedje meg, hogy beszéljek egy olyan kérdésről, amely haraggal tölt el. Ahogy eh, az MBD, ezt a bizottságot támogattam, és szeretném elmondani, mert eh, az első SZEPA átutalás 2007-ben történt meg, az MBD szerintem indokolt, legitim. Ami nem legitim, az az összegek túlzott mértékű megállapítása. Miért legitim ez az MBD? a multilaterális banki átutási rendszer. Nagyon fontos, hogy bankok vagy más pénzintézetek, amelyeket az irányelv kettes cikkei hozott létre, nagyon fontos, hogy kereskedelmi tevékenységet folytatnak. Tehát természetesen hogy kapnak valami fajta javadalmazást. Ezt persze indokolni kell a szolgáltatás alapján, amelyet biztosítanak. Ebből a szempontból az MBD valóban egy időben ezek a díjak túlzott módon magasra lettek helyezve, megállítva. Ezzel az új szöveggel, ez a rendelet eléggé ellentmondásos. Ezzel a rendelettel az Európai Bíróság előtt már megjárt témát rágunk újra, aztán a nemzeti szintű kifizetésekről van szó, a határokon átnyúló mm, átutalásokat de ezek a multiletes banki átutalási rendszerek mégsem lettek betiltva. Ez nem valami koherens. Amit most csináltunk, jó lenne, ha példaértekű lenne majd a bankkártyák számára a jövőbeli rendeletben. Azt gondolom, hogy jobban kell ezen a területen eljárni, csak hat ország ö, úgy gondolja, hogy nem megfelelő az MBD, mert ugye az átláthatóság nem működik. Kifizetetjük a szolgáltatásokat más oldalmazások alapján, például a csekkek a kapcsolatban. Köszönöm szépen, Gozesz úr! Kutas úr következik. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar Barnier, stimați colegi. Elnök úr, tisztelt kollégák, tisztelt uh, Barnier, biztos úr! Nos, itt egy egységes fizetési térség létrehozásáról van szó, és ez egy jelentős megkönnyebbülés az európai fogyasztók számára. Így egyetlen fizetési műveletet alkalmazhatnak egyetlen bankszámlával az egész Európai Unióban, és az jelentősen egyszerűsíti a fizetések végrehajtását. Ez egy jelentős gazdasági előnyt is jelent. A biztos úr elmondta, hogy ezt akár egy milliárd euróra is becsülik a megtakarított költségeket. A nemzeti rendszerek átállítása az európai rendszer felé úgy szintén sürgősen végrehajtandó, ez nem halasztgatható nagyon sokáig az átutalások nagyon jelentősek a magán ágazatban, és reméljük, hogy az eddigi beszések szerint 5-6-7 százaléka bonyolódik le mindössze az európai átutalásoknak ezen közös rendszeren keresztül jelenleg. A fogyasztóvédelemre is nagyon nagy figyelmet kell fordítani az átállásnál, és biztos úr javaslom, hogy az információs programokat aktivizálni kell, úgy szintén a banki ágazatban is köszönöm elnök, köszönöm Kutas úr. Stojanov urat kérném, hogy másfél percben szóljon fel. Bulgária още не е част от еврозоната. Има някои сектори на българската економика, в които Уговарянето на сделки и плащането вече традиционно се извършва. Köszönöm. A pénzmozgások rendszere rendkívül fontos eh, az Európai Unió gazdasága eh, szempontjából. Amikor valaki egy átutalást eh, intéz egy bolgárbankból egy másik bolgár bankba, akkor azt eh, nemzetközi műveletnek tekintik, akkor, hogyha devizában zajlik a művelet, és mindkét fél, a, mindkét számlatulajdonos fizet. Ez pedig megnöveli akár 10%-kal is a, az átutalás költségét. Az a dokumentum, amelyikről most beszélünk, remélhetőleg ezt a helyzetet rendezni fogja, különösen azokban a tagállamokban, amelyek jelenleg nem tartoznak az eurozónához. Ezen kívül van még egy másik dolog, túl menően a díjakon is, ez pedig az, hogy jogi eszközökkel, jogszabályokkal lehet szabályozni a piacot, és lehet szabályozni a bankszektort is. Ott már Karász úr kap szót. Az egységes belső piac feltételezi az egységes valutát, illetve ehhez egy egységes átutalási, fizetési keretre is szükség van. Ahhoz, hogy ezt a három célt megvalósítsuk, nagyon fontos szakaszokat kell teljesíteni. És még vannak olyanok, akik ezt vitatják. Az Európai Parlament a tanácssal közösen a a szöget. 2014 októbere a végcél az egységes pénzforgalmi rendszer térségének megvalósításához, és a 2016-os év az egész Európai Unióra vonatkozóan az előző dátum csak az eurózónára vonatkozik. Azt is látnunk kell, hogy minden vállalkozás, minden vállalat nem, az egyes tagállamokban nem feltétlenül kell, hogy számlát nyisson. Ebből az következik, hogy eh, ha egy állampolgár más tagállamban dolgozik, akkor nem szorul ugyanarra a számlára folyik be a pénze. A bankközi díjak eh, gyakorlatilag eh, ilyen esetben kiesnek. Ma olyan döntést hoztunk, hozunk, amely a fogyasztók javát szolgálja, illetve az egységes keret kialakítását az Európai Unióban. Tisztelt elnök úr, a tájékoztatási munkában én is részt vettem, és ez egy jó példa arra, hogy az Európai Uniónak milyen irányban kell haladnia, és hogy ez mit jelent az állampolgárok számára. Nem csak megtakarítást jelent ez számukra, hanem könnyebb hozzáférést is. És az elektronikus utalási, beszedési rendszerek változatlanul fennmaradnak, nem kell az adatbázisokat teljesen átállítani, úgyhogy ez egy jó kompromisszumos előrelépés. Köszönöm szépen, Karasz úr. Következik Flaskova Benyova asszony. Pani predsedajúca. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. Az integrált fizetések rendszere, piaca, amiben megszűnnek az egyes országok közötti különbségek, mindenféleképpen alapvetően fontos a belső piac működéséhez. Nagyon örülünk, hogy már eddig is eljutottunk ebben a kérdésben. Az Európai Unióban a egyes tagállamok rendszereit egy egységes rendszer, a SEPA váltja fel, és ez lehetővé teszi, hogy az európai vállalatok és állampolgárok különböző megterhe- különféle megterhelések nélkül utalhassanak pénzeket könnyen, könnyen és olcsóban, és ezáltal a pénzforgalomban is, a pénzügyi szolgáltatások területén is javulhat a verseny, gyorsabban megvalósulhat az egységesség. Megtakarításokat is elérhetünk, és javulhat a pénzforgalom hatékonysága. Ezen kívül az árak is összességében csökkenni fognak, és ez különösen érvényes azokra az országokra, amelyek jelenleg túl drágák. Ennek politikai szempontjai is vannak, és nagyon fontos a 2020-as stratégia szempontjából is, ahol is a verseny térséget is intelligensebben kell majd kezelnünk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy minél gyorsabban átálljunk a SEPA rendszerére, és ez kiváló példa lehet az állampolgárok javára. Köszönöm, Benyova asszony. Utolsó felszólalóként Mölcer úr kap szót. Az előrelépés az egységes európai fizetési térség irányában bizonyos, hogy előnyökkel bír. Jobb likviditási tervezés a SEPA révén következik ebből, a számla terhelés, illetve a rövidebb átutalási határidők révén. Így banki díjak is kiestek, és a pénzautomatáknál a készpénz felvételre is lehet azt használni, valamint a kifizetésekre, átutalásokra. Tehát az előnyök mellett itt viszont arra is figyelemmel kell lenni, hogy az idősebbek szemmel ez nem olyan könnyen használható ez a rendszer. A parlament ezért üdvözlendő, hogy azért is sikra szállt, hogy a régi terhelési utasítások továbbra is maradjanak érvényesek. Online kínálatok gyakran esnek áldozatul a hackereknek, a fogyasztói adatok esetében a phishing jelensége nagyon nagy károkat okoz, éppen ezért nagyon fontos, hogy a feltétlen visszavonási jog ezen műveleteknél fennmaradjon. Itt van még a hibás, olcsó szoftverek problémája is a banki ügyleteknél. A bankkártyákkal való visszaélés problémája is lényeges. A bankok kell, hogy felelősek legyenek a hibás technikai rendszerek működéséért. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig következik a KCDI eljárás. Először Szilvesztris úrnak adom meg a szót. Elnök asszony, köszönöm. Biztos úr, az, amit most teszünk, ez egy további fontos előrelépés, hiszen az Európai Egységes Fizetési Térség 2014. február 1-től beteljesíti a közös piac felé vezető utat, és ez egy fontos szakasz az egységes valuta életében is, ez egy fontos gazdasági előnye jár, erre emlékeztetett a biztos úr, köszönetet mondok ezért, hiszen évente egy milliárd eurót lehet megtakarítani a jelenlegi költségekhez képest, és hatalmas előnye jár ez a fogyasztók számára is. Tehát itt az Egységes Európai Fizetési Térség előrelépést jelent, amelyet üdvözlünk egy olyan úton, amely a közösségi módszer alkalmazásával jár, és ez nagyon fontos a parlament, valamint Olaszország szemére. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tikau asszony. Következik. Köszönöm az eurófizetések közös európai térsége fontos az egységes piac jó működése szempontjából. A SEPA egy platform az európai elektronikus bankolási rendszer megvalósításához. Egy ilyen rendszer a pénzügyi eszközök átállását eredményezni a SEPA felé ahhoz, hogy ez megvalósuljon az elektronikus számlákat az ISO 20022-es szabványnak kell megfelelnie. És ezek alkalmazhatók ugyanis a SEPA rendszerben. Emellett az állami igazgatási szervek is kiválóan tudják alkalmazni ezt a fizetési módszert. Oh, Basescu asszony. Doamnă președinte, pentru buna funcționare a pieței unice. Köszönöm. Az egységes piac jó működéséhez Európának új kifizetési rendszere van szüksége, amely hatékony. Nemzeti szinten nem lehet megfelelő ösztönzést biztosítani a gyors átálláshoz egy egységes európai fizetési térség felé. A SEPA egy alapeleme az ö, belső piaci fizetési szolgáltatásoknak hozzájárul a költségek csökkentéséhez, és ö, nagyon fontos előnye jár a gazdaság számára. A SZEPA lehetséges előnye 300 milliárd euró lehet egy 6 éves időtartamra vetítve. Fontos ö, egy határidő, közös határidő kitűzése, az átuttalások és terhelések harmonizációja területén. Ugyanakkor szükséges a pénzforgalmi multilaterális bizottságot is szabályozni. Azt hiszem, hogy arra is szükség van, hogy aktívabban előmozdítsuk a SZEPA termékeket. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár. Elnök asszony, biztos úr. A belső piac határok nélküli működése feltételezi az egységes pénzforgalmi rendszert, és éppen ezért nagyon fontos egy egységes fizetési térség kialakítása egységes standardok, normák mentén. Ez érthető változás, és az a tény, hogy 2014-re az euróövezet tagállamaiban, illetve 2016-ban a többi EU tagállamban a átutalások, illetve a beszedések egységesen történhetnek. Ez mindenféleképpen azt jelzi, hogy közösen építjük a belső piacot. A vállalataink, illetve az állampolgáraink ezt mindenféleképpen üdvözölni fogják, és az egységes fizetési rendszer, fizetési térség kialakítása feltétlenül feltételezi azt, hogy a jelenlegi korlátokat, gátakat leépítsük, amelyek a fizetés forgalmat bonyolítják. Köszönöm szépen. Nedéla, ja. Halad. Nedéla asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, tisztelt kollégák! Köszönöm a jelentéstevő kiváló munkáját, és eh, hogy nagyon eh, hasznos egyszerűsítéseket hajtott végre a módosításokban. A 20 millió KKV mindenféleképpen eh, nagy örömmel fogja nyugtázni, hogy ezzel a rendszerrel megtakarítást érhetnek el, illetve javulhatnak a növekedési esélyeik. Minden esetre jó informatikai platformra is szükség van mindenki számára, illetve megbízható rendszerre. Hiszen a bankrendszerekben előforduló hibák, illetve az akta szerződéssel kapcsolatos tüntetések is rávilágítanak arra, hogy van lehetőség a módosításra. Köszönöm szépen. Kérem, hogy az időre is figyeljünk. Utolsó hozzászóló a spontán hozzászólások keretében. Aha, czyli że ja... Otóż bardzo chciałem podziękować. Ja mam do pana komisarza... Mm, Köszönöm, szeretném megköszönni e, elnök asszony, hogy megadta a szót. Biztos úrhoz pedig egy kérdésem van. Azt gondolom, hogy ez egy elég egyértelmű téma azon országok számára, amelyek már bevezették az eurót. Ugyanakkor vannak még olyan országok is az Európai Unióban, amelyek később kívánják bevezetni az eurót, és van egy-két olyan ország is, amelyik nem igazán akarja bevezetni az eurót, megmarad a saját nemzeti valutájánál. Ebből adódik a kérdésem, biztos úr, ez a rendelet, amely 2016-ig kiterjed az egész Európai Unióra, és valójában már október 31-én is életbe lép. Biztosak lehetünk-e abban, hogy ez az Egyesült Királyságra is kiterjed, mert tudjuk, hogy a brit bankrendszer nagyon fontos az egész európai gazdaság szempontjából. Köszönöm, köszönöm szépen. Barnier úr kap szót. Merci, Madame la Présidente. Euh, köszönöm, elnök asszony. Nyilvánvalóan nem fogok tudni mindenkinek minden egyes kérdésére válaszolni, de jó lenne. Először is szeretném megköszönni e, azt, e, amit Wortmann Kohl asszony végzett azt a munkát, e, hogy előre vitte ezt az anyagot, és mindig szem előtt tartotta a fogyasztóvédelmet. Itt egy pénzügyi szolgáltatásról van szó, és amikor pénzügyi szolgáltatásokról van szó, akkor számomra az egyik legfontosabb dolog a fogyasztók védelme. Gozes úr is tudja, hogy ezáltal a hátterében a PCVM vagy a biztosítás közvetítési irányelvek témájában is. A shadow banking ehhez képest egy más téma, de mindenképpen ott is majd a fogyasztóvédelem lesz az egyik legfontosabb szempont. A fogyasztóvédelemhez kell információt nyújtani a fogyasztónak. Küdasz úr, Padasz úr, Teró úr, mindannyian méltatták ezt a változást. Valójában ez tényleg egy változás, ez egy kulturális változás, egyszerre gyorsít, és előmozdít, lehetővé tesz. Erről fel kell világosítanunk, erről a változásról az embereket, a bankoknak pedig ebben a felvilágosítási munkában igenis lesz szerepük. Biztosítaniuk kell a fogyasztók biztonságát. Pada úrnak is azt mondom, hogy megnyugtatásképpen, hogy nagyon odafigyeltünk ennek az irányelvnek a kimunkálására, és mindenképpen odafigyelünk a megfelelő hatályba helyezésére is. Mindenképpen a lehető legjobb SEPA rendszert akarjuk kialakítani. Tudjuk, hogy vannak aggodalmak ezzel a témával kapcsolatban. Miért kell idő? Önök is tudják, Intvelt asszony is tudja, hogy az Európai Bizottság gyorsabban akart haladni, eh, mint a tanács, ehhez képest kellett egy kiegyensúlyozott kompromisszumot találni, eh, így aztán nem annyira dinamikus a rendszert. 2014-ben eh, Gigold úr és Karasz úr is utaltak arra, hogy 2014-es határidő mellett álltunk ki. Igen, Tikau asszony, valóban egyszerre gyorsítunk, másfelől pedig odafigyelünk az elektronikus kereskedelemre is, annak a biztonságára is. Ugyanakkor, ahogy Tika asszony is mondta, ezek rendkívül technikai jellegű kérdések, az elektronikus számlakibocsátás, az elektronikus aláírás, a fizetés biztonsága, rendkívül bonyolult technikai kérdések, és az én biztos kollégáim is mindent megtesznek annak érdekében, hogy az elkereskedelem fejlődjön. Sontis képviselő utalt arra, hogy milyen sanyarú körülmények között élnek az ő görög honfitársai. Nos, nyilván bár nem erről a témáról beszéltünk, de én is megnyugtatom, hogy mindent megpróbálunk megtenni annak érdekében, hogy Görögország kiláboljon ebből a helyzetből. Valójában Görögországnak általán a legjobban érdekében az, hogy integrálódjon az európai gazdaságba, ehhez pedig a fizetések szempontjából, a fizetési rendszer szempontjából is integrálódnia kell és utalik itt, utalok itt arra az erős szolidaritási szellemre, amely átjárja az egész eh, Európai Uniót. Görögország számára az egyik legfontosabb eh, ágazat a turizmus, eh, és ott is szükséges az egységes piac megerősítése az idegenforgalom területén is. Az egyszerű beszedések kérdésében kérdésével kapcsolatban elhangzott a kérdés, hogy tudunk -e ennél még többet tenni. E, igen, vizsgáljuk. Ön is tudja, hogy a fizetésekkel kapcsolatos irányelvnek van egy felülvizsgálati záradéka is. Gozesz úr e, tényleg e, mindig nagyon kemény kérdéseket tesz föl, és mindig zavarba is hoz egy kicsit mindenképpen megpróbálunk egy kiegyensúlyozott megoldást találni a jutalékok kérdésére is, hogy ne legyenek bújtatott jutalékok. Ugyanakkor Gozesz úr a szöveg azt is kimondja, hogy ezek a többoldalú általány költségek, amelyek hat országban léteznek, problémát okoznak majd a bankoknak, ezek eltűnnek, e, ezért is kellett kialakítani egy átmeneti időszakot. Ez természetesen nem fogja prejudikálni a további lépéseinket. Mölzer úr, Mölzer úr utalt a fogyasztó védelmi rendeletre e, és a fogyasztók biztonságára. E, nos, az a rendelet majd meg fogja erősíteni a fogyasztók érdekeit, e, ugyanis a periodicitást és a maximum beszedéseket fogja szabályozni. Minden egyes beszedés előtt a szolgáltatás nyújtónak igazolnia kell hogy jogosan jár-e az az összeg, amit éppen beszedni készül. Emellett emellett is vannak még intézkedések, amelyek a fogyasztók védelmét fogják szolgálni. Stojanov úr, nem tudom, itt van-e? Nem tudok most válaszolni a bolgár belső helyzettel való róla szóló kérdésére, majd ezt megvizsgáljuk. Bazescu asszony utalt a megtakarításokra, megtakarításokat fognak realizálni a fogyasztók is, és a vállalkozók is, ez nagyon is így van. Másik képviselő utalt a versenyképességi szerepére ennek a rendeletnek, igen. Karasz úr pedig beszélt a hozzáadott értékről, amely megint csak egy helyén való meglátás, ugyanis ez a, az irányelv is hozzáadott értéket jelent az egységes belső piacon. Ez a rendelet, illetve irányelv nem csak az eurozónán belüli euróátutalásokra, illetve a tranzakciókra vonatkozik, hanem az összes euróban denominált tranzakcióra, azokban az országokban is, azokban a tagállamokban is, amelyek egyébként nem vezették be az eurót. Eszája asszonynak még egyszer megköszönöm a munkáját. Köszönöm, biztos úr. Hölgyeim és uraim! Ezzel a jelentéssel kapcsolatos vita ezzel lezárult, holnap kerül sor a szavazásra 12 órakor. A napirend szerint következzék